Köszönöm. Iniziamo le dichiarazioni di voto. Akkor lássunk hozzá a szavazat magyarázatokhoz. Gebhardt jelentés az első. A szolgáltatási nyelv végrehajtásával kapcsolatos a Gebhardt jelentés. Először megadom a szót. Estella. Mastella úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szolgáltatási irányelvnek a célja, amely 2006. decemberében lépett életbe, az volt, hogy a szolgáltatók számára megnyíljon a piac az EU-ban, és az adhok akadályokat és a diszkriminatív intézkedéseket eltöröljük. De ugyanakkor a parlament mindig is ragaszkodott hozzá, hogy ezt az irányelvet ne használjuk fel arra, hogy veszélybe soroljuk ezt a szektort dereguláción keresztül. Az eredet megjelölés és a szociális dömping elkerülése nagyon fontos számunkra. Én támogattam ezt a jelentést, mert amikor az irányelv végrehajtásáról van szó a tagállamokban, akkor nagyon hasznos az, hogy a késéseket megakadályozza ez, az interpretációs különbségek ellenére. Csak ennyi szeretem volna mondani. Stella, do la parola adesso all'onorevole Bielan. Bielan, kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Dziękuję bardzo. Rozwój... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai piac, szolgáltatási piac fejlődése rendkívül fontos általában a gazdaság növekedésének motorja lehet tagállamainkban. Ezért nagy fontosságú kérdés ez, ezért kell a parlament figyelemmel kísérje a szolgáltás irányelv végrehajtását. A legfőbb cél, hogy a szolgáltatások nyújtását Európa szerte egységes szabályok szerint határozza meg. Ezért meglepő az, hogy egyes tagállamok a szolgáltatások elé akadályt gördítenek a szolgáltatások nyújtása elé mesterséges akadályokat. Holott az új munkahelyek 90%-a a szolgáltatási ágazatban jön létre, ezért az irányelv megfelelő végrehajtása csúcsfontosságú a gazdaságaink fejlődése szempontjából. Ezért üdvözlöm azt a tájékoztatást, miszerint kézzelfogható eredmények érzékelhetőek az irányelvben betudhatóan. Grazie. La parola allo... Köszönjük. Morganti képviselőnek adom meg a szót. Presidente, eh, onorevoli colleghi. Elnök asszony, kedves kollégák, én az elfogadása az irányelv végrehajtási dokumentum ellen szavaztam, a Balkánstein direktíva ellen, hiszen az volt a célja eredetileg, hogy Európában a kkv érdekében fokozzuk a versenyképességet, csak hogy sajnálatosan a valóságban az történt, hogy kifosztjuk a KKV-kat Olaszországban például. Nagy hagyománya van az üdülő telepeknek, és annak, hogy üzletekbe fektetik az emberek az életük során megtakarított pénzüket, most pedig ezeket az embereket megfosztjuk ettől a lehetőségtől a multinacionálisok Európában és Olaszországban átsétálnak egyszerűen a KKV-kon, és a kis és középvállalkozásokat meg kell védenünk, hiszen ez a hagyományunk Olaszországban. Köszönöm. Köszönjük. Kozlik Képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az életben levő szolgáltatási irányelv azt várja el az összes tagállamtól, hogy az állampolgárok elé gördített akadályokat elhárítsák a KKV területén. A legproblémásabb terület az irányelv nem végrehajtása, a egyablakos ügyintézési pontok késői ügyintézése. Természetesen támogattam az irányelvet, ez azt írja elő, hogy az egyablakos ügyintézés gyorsabb legyen, itt lehet mindent elintézni, ami szükséges a szolgáltatások határon átnyúló minőségének betartatásához, az administratív eljárásokról információkat adnak és segítséget nyújtanak. A szükségtelen akadályok eliminálása fokozza a versenyképességet és új munkahelyeket teremt. Köszönöm. Grazie. La... Köszönjük képviselő úr. Balcsitis képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, a szolgáltatási irányelv és annak értékelése lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy megállapítsuk, vagy valóban hozzájárul-e a szolgáltatási piac és ágazat erősítéséhez ez az irányelv a tagállamokban. E, azon áll vagy bukik a sikere, hogy hogyan hajtjuk végre. Ezért fontos, hogy különösen a közérdekű szolgáltatások esetében ezek úgy valósuljanak meg, hogy megfelelő jogi alapok álljanak. Ez minden tagállamban kell, hogy működjön olyan kontaktuspont, olyan kapcsolattartó pont, ahol megfelelő pénzügyi eszközök, illetve információ ezekről, tájékoztatás ezekről beszerezhető. Köszönjük. Hennen képviselő úr kap szót. Félreértés érzékelhető az Európai Unió kezdetei óta, hogy mit értünk a javak és szolgáltások szabad piacán. Mikor szavazóim annak ide 75-ben a gazdasági közösség melletti tagságra szavaztak, akkor arra szavaztak, hogy, hogyha Nagy-Britanniában egy palackvizet eladhat vala, egy cég, akkor Olaszországban Franciaország eladhatja, és ugyanígy visszafelé is igaz ez. A valóság azonban standardizáció felé ment, ami felsorolta a szabályokat, hogy mi kell legyen abban a vízben ahhoz, hogy forgalmazható lehet, Nem lehet ennél kisebb vagy több egy-egy ásvány benne. Holott nem is exportra gyártották az adott terméket, és mégis kriminalizálták az adott terméket a saját származási országában. Úr és újra látjuk ezt a javak és a szolgáltatások tekintetében. Ahelyett, hogy növelnénk a fogyasztói választás lehetőségét, beszűkítjük azt csak azért, hogy egy európai termelő vagy gyártó érdekében szolgáljuk, ez, az így módon a, a versenytársaira teszi rá terheit, és ezért csökken a GDP arány, és ezért Nagy-Britannia nem látja érdekében ezt az irányelvet. Köszönjük, Kamal képviselő úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékszem rá, amikor a szolgáltatási irányelvet először elfogadta az előző parlament, hogy mennyire ellentmondásos volt sok eleme. Én raportőrként a kereskedelmi szolgáltatási jelentés esetében, amikor azt mondtam, hogy sok szolgáltatást liberalizálni kell, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, vízszolgáltatási szolgáltatásokat, azért, hogy nagyobb választásunk legyen, és hogy az állami monopóliumoktól megszabaduljunk, akkor nagyon nagy ellenőr, ellenállásba ütköztem. Amikor meg az általános érdekű szolgáltatásokról van szó, úgy tesznek, mintha valami csodálatos válasz lehetőségről lenne szó, az ember szupermarketbe megy, és ez ugyanakkor nem vonatkozhat a vízre és egészségügyre. Itt van már az ideje végre, hogy a 30 évvel ezelőtti politikát letudjuk, amikor bizonyos szolgáltatásokat csak államok nyújthattak, és nem finanszírozták eléggé liberalizáljuk a szolgáltatásokat az EU-ban is és az egész világon. Köszönöm. Köszönjük. Most a Káncsán jelentés szavazatmagyarázata következik. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai. Rossz szól ez. Elsőként Meissner kollégának adom meg a szót. Che però, sì. Nincs itt? Prego. Parancsoljon képviselő asszony. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megokolni, hogy miért tartózkodott az irányelv szavazásánál az ALDE. Jó, hogy van egy ilyen irányelv, jó, hogy a fogyatékkal élők jogait védeni kívánjuk, ám csak rövidebb távon tesszük ezt, hosszabb, meg hosszabb távakon, holott ez a szabályozás nem terjed ki egy sor kérdésre. Csak 250 kilométerre Ciprus, Málta és Luxemburg esetében egyáltalán alkalmazható az irányelv. Ám vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek is 250 kilométeres autóbusz útvonalak. Alapkövetelés Európa szempontjából, hogy az emberek szabad mozgását, meg a javak, meg a szolgáltatók szabad mozgását biztosítsa, és éppen a kisebb pénzű utasokat nem védjük, mert vannak olyan tagállamok, ahol egyáltalán nem érvényesülnek ilyen utasjogok. Ezért tartózkodtunk a szavazásnál, holott vannak pozitív aspektusai ennek az anyagnak, ám vannak negatív elemei is, amelyek indokoltá teszik ezt a tartózkodást. Grazie, la parola... Köszönjük. Mastella képviselő úr következik. La proposta... Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2008-as állásfoglalási indítvány új jogokat akart megvalósítani az autóbuszra közlekedő utasok számára és más közlekedési eszközökkel közlekedők számára azért, hogy a versenyképességet és az igazságos versenyt biztosítsa az tagállamok között. Nagyon nehéz volt az eljárás a tanásban, egyeztetésre került sor, a megszavazott szöveget illetően. A végső kompromisszum ez a most nagyon kiegyensúlyozott, biztosítja az utasok jogait, de ugyanakkor nem kötelezi a társaságokat, főleg a KKV-kat, hogy adminisztratív nehézségek elé kerüljenek. Tehát általában véve az Európai Parlament számára egy sikertörténet, hiszen a fő követeléseinket elfogadták, a távolságot, a kivételeket, a jogokat, illetően illetve a lemondással kapcsolatos kártérítést illetően. Köszönöm. Milána. Köszönjük, Milána. Kollega úr kap szót. Grazie, Presidente. via Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utasok jogéről beszélünk, ám ezeket széles körben kell alkalmazni. A 250 kilométeres szakaszon, a szakasz alatt is a fogyatékkal élők, az idősek, a, a mozgásképviségükben korlátozottak egyáltalán nem esnek be az irányelv hatája alá. Holott egységes minőségi sztenderdeket kell bevezetnünk, ez helyén való, ám a helyi közlekedés korlátozza a irányelv által érintettek számát, és az, hogy négy évet ad az irányelv az ágazatnak a jó felkészülésre, is megfelelő figyelmet érdemel, valóban kísérjük figyelemmel a fejleményeket, hogy végrehajtják-e az irányelvet. A parlament sikere ez a munka a kép lehetőséget ad számunkra, hogy az állampolgároknak bebizonyítsuk, valóban foglalkozunk az ügyeikkel, a gondjaikkal, ám sokszor súlyos hiányosságok érzékelhetőek. Nem, be kell lássuk, a, az állampolgárok érdekeit, ám a tanács sokszor ezek felett szemet húny. Köszönjük, Udjesz. Képviselő kapszót. Grazie, Presidente. Jó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Kancsán úrnak, kitűnő munkát végzett, amikor ezt a szöveget sikerült lezárnia. Mastella úr, nem értek egyet önnel. Szerintem ez nem egy nagy eredmény, hiszen az állampolgárokat csak akkor védi, hogyha több mint 250 kilométert utaznak busszal vagy távolsági busszal de hol vannak eh, ebben, hol van ebben a jogvédelem, ahogy Meissner asszony is mondta, vannak olyan államok, Ciprus, Luxemburg, Málta, amelyeket eleve kizár ez a szöveg. Ezért tartózkodunk. Nem szavaztunk ellene, mert vannak jó jogok is ebben a szövegben. Például a fogyatékkal élők, vagy a korlátozott mobilitású emberek védelme, de azt gondoljuk, hogy vissza kell térnünk erre a témára, hogy megvédjük az állampolgárok jogait. Köszönöm. Takula. Köszönjük, Takula úr kapszót. Arvoisa rouva puhemies. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Hadd mondjam el, hogy mennyire fontos az, hogy a fogyasztói jogokat védjük, de amikor jogokról beszélünk, akkor nem szabad elfeledkeznünk a felelősségekről sem, kötelezettségekről sem, az egyik a másik nélkül nem létezik. Amikor nekiláttunk a busszal, autóbusszal közlekedő utasok jogaira vonatkozó javaslat kidolgozásának, akkor jó szándék vezérelt bennünket, de láthatjuk, hogy Európában, a különböző országban eltér a helyzet. Finországban például jó néhány kis családi vállalkozás működik ebben az ágazatban. Nem tudom, hogy mennyire célra vezető, hogyha ezeknek a kis eh, cégeknek a költségeit tovább eh, növeljük. Sokkal differenciáltabb megközelítésre, rugalmasabb szabály eh, alkalmazásra van szükség. A hozzáadott értékenek a javaslatnak az, hogy a mozgáskorlát, mozgásukban korlátozott utasok jogait biztosítjuk és javítjuk a mobilitásukat. Ugyanakkor amikor jogokról beszélünk, akkor a kötelezettségeket is vállalni kell, és ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ne legyenek túlzottak a költségek a kkv számára ezen a téren. Köszönöm. Köszönjük. Harkin asszony kap szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mellette szavaztam. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy nem mutat túlságosan messze, de azért jó kiinduló pont, és a parlamentben és az EU-ban gyakran csak gyermeklépéseket teszünk, ezt tettük ma is. Sajnálatos, hogy néhány tagállamra nem vonatkozik ez, és hogy csak a 250 kilométeren felüli távokra vonatkozik. Én szeretném inkább az ALDE verzióját támogatni, ahol az utasok jogait rövidebb utakon is biztosították volna. De annak örülök, hogy alapjogokat azért biztosítottunk a rövid távon utazóknak is részben, például a fogyatékkal élők számára, vagy a csökkentett mobilitással élők számára. Nagyon jó, hogy a diszkrimináció nem érvényesülhet, és hogy fogyatéka kapcsolatos képzést kell adnunk a buszvezetőknek. A derogációs időszak 10 év a tagállamok számára, és bár szükség van a társaságok számára erre az időre, mégis arra kérném a tagállamokat, hogy a lehető legrövidebben belül hajtassák végre. Grazie. Köszönjük. Következik Gallagher úr. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos a mikrofonja nem hallható a hozzászólónak. But uh, I am not particularly happy with the compromise reached. Uh, I would have preferred, in contrast to my colleague, a threshold of 300 kilometres, as uh, this would have enabled Ireland to exempt. Köszönöm a e, szót. Két észak és nyugat Danigóban a választókörzetemben és a vidéki területeken, amelyek kívül esnek ezen a 250 eh, kilométeres eh, körzeten. Ott is biztosítják az utazás, utazók eh, jogait, de sajnos túlságosan nagy költségeket ró ez a cégekre. Sok esetben nincs más közlekedési lehetőség, mint a busz. El kell fogadnunk persze a ma hozott döntést, és remélhetőleg a derogációs időszak lehetőséget nyújt majd arra, hogy a 250 kilométeren kívül eső szolgáltatások esetében is alkalmazkodjanak az új elvárásokhoz, ezért kellett tartózkodnom a szavazás során. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönjük, Kozlik úr következik. Köszönöm pekne. Vážený pán prezident. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! évente több mint 70 millióan használják Európában a buszszolgáltatásokat, úgyhogy éppen itt az ideje, hogyha ezzel kapcsolatban az utasok jogait védenénk, csak úgy, mint a légiközlekedés és a vasúti közlekedés terén. Az utazók 12 alapjogot élveznek, függetlenül a távolságtól, de a 250 km feletti utazásnál a késések, halálesetek, károk esetén kártérítést kapnak az utasok, és jobb információkat is. A kisországok számára azonban ez a 250 km-es határ nem elfogadható. A mobilitás problémákkal küzdködő őket azonban segíti ez az irányelv. Általában véve támogatjuk ezt az irányelvi rendelkezést, azt, hogy minden közlekedési módot egységesítsünk, ez átláthatóbbá teszi a helyzetet. Köszönöm. Köszönjük. Mikolásik úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az autóbusz utasok jogai, melyeket ugye Európában nagyon gyakran alkalmazott közlekedési eszközről van szó, ezért kell megfelelően szabályoznunk ezt, csak úgy, mint a vasút meg a közlekedés utasainak jogait, ahhoz hasonlóan. Ezért tartom jó kompromisszumnak ennek, ebben a szellemben ezt a ezt anyagot. Fontos tehát, hogy utasok jogai érvényesüljenek, Különösen üdvözlöm azt a tényt, hogy a mozgáskorlátozott utasok jogai külön súlyjal vetültek latba. Tehát a tolószékkel vagy egyéb segédeszközökkel utazók tekintetében képezni kell a buszsofőröket is, ez nagyon fontos eleme a diszkrimináció elleni harcnak is egyúttal. Köszönjük képviselő úr, megadom a szót. Jár kollégának. Elnök asszony, én megszavaztam a jelentést, mert egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzetet javítja, kiegyensúlyozott megoldást szeretnénk, az utazók jogait is védeni akarjuk, de ugyanakkor a KKV-k létezését is biztosítja. A 250 km feletti jogok biztosítása körébe tartozik, hogyha túlfoglalják, késik a járat, vagy lemondják, akkor kártérítést kaphatnak az utasok. A KKV-k számára ez a kártérítés azt jelenti, hogy romokba döntheti a vállalkozást, és általában véve azt gondolom, hogy ami a 250 kilométert illeti, sohasem tiltott, hogy hagyjuk, hogy egy irányelv életbe lépjen, és aztán esetleg még megnézzük, hogy lehet-e rajta még javítani. Köszönöm. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Valcsitis képviselője szó. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Kancsán úrnak, a jelentéstevőnek. Ez egy jó kompromisszum ez a jelentés. Mégpedig azért, mert az utasok jogait úgy védi, hogy ugyanakkor nem veszélyezteti a kis- és középvállalkozások létét. Ugyanakkor az utazási körülmények javulnak a csökkentett mobilitással élők számára, jobbak lesznek a tájékoztatási jogok, ez pedig azt jelenti, hogy általában véve az utazási helyzet javul. Köszönöm. Köszönöm. Antonia Ciképviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentés tevőnek a kiváló munkáért, mely jelentésben megvalósult. Kiváló eredményt ért el a tanácssal való egyeztetési eljárás során is. Olyan kompromisszum jött létre, amely egyrészt az irányába alkalmazási körét illetően is pozitív, és az alapjogok érvényesítésében is nagyon fontos lépést jelent ez, előrelépést a mozgáskorlátozottak jogainak érvényesítése és a fogyatékkal élők jogainak érvényesítése megfelelő figyelmet kapott, és a diszkriminációmentes hozzáférés a utazási szolgáltatásokhoz, illetve az eszközeik sérüléséért kapott kompenzáció, valamint a ö, szolgáltató képzése, meg az, a tájékoztatás nyújtása mind-mind nagyon fontos elemei ennek a képnek olyan lépések ezek, amelyek biztosítják az utasok jogait, ugyanakkor nem ássák alá a buszvállalatok, amelyek jurész KKV-k megérhetését. Köszönöm, Dodd képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Míg elismerem, hogy nagyon sok pozitív aspektusa van ennek a jelentésnek, és támogatom azok jogait, akik mobilitási nehézségekkel küzdenek, hogy kompenzációt kapjanak késések esetén is az utasok. Azért azt gondolom, hogy az ilyenfajta terveket a nemzeti kormányok felelőssége alá kellene utalni. Ezen kívül az a pénzügyi teher, amit ez a jelentés jelent, na- nagyon sok vállalkozás számára nehézségeket okoz, hiszen nagyon sok autóbusztársaság magánkézben van, kicsi, és már így is nagyon nagy pénzügyi tehernek vannak kitéve, hiszen az elmúlt 12-18 hónapban nagyon megnőttek a költségek. Még az állami sémák számára két dolgot jelent ez. Emelkedni fognak a jegyárak, és csökkenteni fogják a járatok számát. Ezen kívül akik fogyatékkal élnek, azok számára bizonyos társaságok nem fognak tudni többé szolgáltatást nyújtani. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Vidance képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Hosszú időbe telt, hogy idáig eljussunk, ez a mai szavazás egy mér, mérföldkőve hosszú úton, és ezért is gratulálok Káncsan úrnak, aki vezetett bennünket ezen a hosszú úton, és kiváló eredményre jutottunk. Most arra minden közlekedési eszköz körében az utasok joga érvényesül. A következő lépés az lehet, hogy egy egységes szövegben az összes szabályozás egy egységes keretet kapjon majd. Az alkalmazás köre is ö, észszerű, kompromisszum eredménye, gyakorlatilag minden tagállamot lefed most már a hatály, nagyon sok intézmény köte, intézkedés kötelezővé válik majd a 250 km alatti ö, úton is, egyes kártérítéseket illetően. Egyes képviselőtársaim azt mondották, hogy nincs kellő védelem a mozgáskorlátozottak számára. Szerintem egy pelenkezőleg áll a helyzet. Ez a jogszabály védi ezeket a jogokat, ezért büszkék lehetünk rá. Köszönöm. Most pedig szeretném hangsúlyozni, hogy annak érdekében, hogy valaki szót kapjon a szavazatmagyarázat során, ehhez írásban kell előző nap kérni ezt. Most pedig megadom a szót uh, Ofir képviselőasszony. Sajnálom, hogy nem kértem időben szót. Én a jelentés ellen szavaztam, mégpedig azért, mert ez a jelentés nem teszi lehetővé az utasok jogainak egyenlő figyelembevételét. Ez a jelentés nem fedi le a kis tagállamokat, és kis tagállamok esetén ez a jogi aktus csak részben valósítható meg. Azok az utasok, akik busszal utaznak, általában fiatalabbak, nem túl jól állnak anyagilag, ezért nem értek egyet ez a dokumentummal. Köszönöm. A következő jelentés a Kelenen jelentés. A új könnyű haszongépjárművek kibocsátási követelményét illetően következnek a magyarázat, szavazat magyarázatok. Dziękuję pani przewodnicząca Został osiągnięty... Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Kiváló kompromisszum született az új könnyű haszongépjárművek kibocsátására vonatkozóan az Iparügyi és a Környezetvédelmi Bizottság kompromisszuma ez itt az Európai Parlamentben. Csökkentettük a kibocsátási korlátot 203 g-ról 147 g-ra. Ez roppant fontos. Ehm, roppant fontos, hogy a, ki fogja ennek a költségét eh, viselni, hiszen nyilván eh, ár eh, emelésre kerül majd sor. Kik használják ezeket a gépjárműveket? A kis, könnyű haszongépjárműveket? A kis és középvállalkozások. Annyit beszélünk a házfalai között arról, hogy a kis és középvállalkozásokat segíteni támogatni kell és hogy a további fejlődésük előtti korlátokat, akadályokat le kell dönteni. A könnyű haszon gépjárművek ára, illetve árának emelkedése, remélem, tudom csak, hogy nem gátolja tovább a kkb növekedését. Köszönjük. Jár a úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament ambiciózus, hosszú távú célt tudott megvalósítani a tanácsal és a bizottsággal szemben. Azaz 2020, 2020-ig csökkentjük a megfelelő színvonalra a károsanyag kibocsátást ezen haszongéperművek körében. Ez egy realista határérték, megfelelő technológiával elérhető. Tisztábbak lesznek a gépjárművek ezáltal, ám a KKV-k számára továbbra is megfizethetőek maradnak, és a kisvállalkozók számára. Ez fontos cél, mert az nem hasít, a, a, nem has, ha, a, használ a klímának, hogyha a régi gépjárműveket használják a kis vállalkozókat hosszú időn túl is, mert nem tudják megvenni az újakat. Tehát ennek fényében én is támogattam a nagy többséggel együtt ezt a válaszfoglalást. Köszönjük képviselő úr, most pedig Ford asszony kap szót. Thank you. Köszönöm egy könnyű haszongépjárművek kibocsátására vonatkozó jelentésről szavaztunk. Hosszú címet kapott e, ez. A könnyű haszongépjármű az nem más, mint egy furgon, és itt a kibocsátás pedig attól függ, hogy mennyit fogyaszt. Tehát ez a furgonok fogyasztását illeti. De a kis vállalkozók, akik furgonnal mennek mindenhova számukra. Fontos, hogy minél kevesebbet fogyasszon a furgon. Ez mindig is fontos szempont volt a vásárlás során. A Lutoni General Motors gyár esetében is láthattam, hogy az innováció helyben, a gyárban történik. Vannak, akik azt gondolják, hogy azért, mert az Európai Parlament megállapít bizonyos célkitűzéseket, ezeket majd elérik. Nem valóban az innovációval érhetők el ezek a furgongyártók esetében, ehhez pedig a fogyasztók igényére van szükség, nem az európai jogalkotók kívánságaira. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönjük. Kelly úr kap szót. fi brónarom nach rossz an Er er Én egy másik ülésről jöttem, amikor beszéltünk erről a jelentésről, de most nagyon örülök annak, hogy szólhatok erről. A 2020-as stratégiában a megújuló energiaforrások nagyon nagy szerepet kapnak, de nagyon fontos lenne az energiahatékonyság is, különösen a könnyű haszongépjárműveket illetően. A kereskedelmi haszongépjárművek minden nap használják a közutakat. Egy ilyen direktívában a 2020-as stratégiát csak úgy tarthatjuk be, hogyha az energiahatékonyságot biztosítjuk, hiszen erre van szükség ezek, ezek képjárművek esetében. Lehet, hogy rövid távon nagyon nagy a költség, de aztán mérföldenkénti megtakarítás nagyon nagy lehet, és a környezetre gyakorolt hatás is. Egyébként nagyon örülök, hogy mellette szavazhatok. Köszönöm. Grazie. Köszönjük. A a Léne jelentés szavazat magyarázatára térünk át. Ez a megerősített együttműködés az Egységes Szabadalmi Oldalom létrehozása területén címet viseli. Mastella úr az első hozzászóló parancsoljon. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A tanács egy határozat tervezetet jutott el hozzánk, amely lehetővé teszi a megerősített együttműködés módszertanát alkalmazását, az egységes szabadalmi oltalom rendszerét létrehozandó, mert egyes tagállamok, nevezetesen Olaszország és Spanyolország ellene vannak a tervezett háromnyelves fordítói nyelvi rendszernek. Ez diszkriminatikus hatása volna, ellenhatna az hivatalos nyelvek egyenlőségéről szóló elveknek, ha így döntenének. A tárgyalások ellenére lehetetlenné, lehetetlennek bizonyult, hogy egyhangú többség támogassa a szabályozást, ám talán észszerűbb lett volna hogyha megvárjuk az Európai Bíróság döntését, amely bármely nap, napokon belül ö, megvalósulhat, hiszen nagyon sok szakmai, technikai részletéről szól az egységes szabadalmi oltalomnak, és a jogi következményeket is világosá teszi. Nem ezt az utat választottuk, ezért szavaztam ellene. Rode úr kap szót, parancsoljon. Han øh, har oplevet debatten her i parlamentssalen om det europæiske... Ez a vita a parlamentben a megerősített együttműködésről az egységes szabadalmi oldalom témájában. Hát ha ezt hallom, akkor nem elég, ha az ember csak örül neki, és ezt kimutatja. A politikusok számára az egész világon nagyon fontos, hiszen Először is ez szerintem károsítja a belső piacot. Aztán még örüljünk is neki, szerintem ez abszurd, amikor erről az egységes szabadalomról van szó. Ez tízszer annyiba kerül az EU-ban, mint az USA-ban. Körülbelül 250 millió euróról beszélünk itt, plusz költségként a vállalkozások számára. Így aztán nagyon fontos lenne, hogy a megerősített együttműködés ma szavazzák le azért, hogy bizonyos tagállamok ne bújhassanak a frázisok mögé. Tényleg előremutató munkát kellene végezni. Köszönjük, Bílán úr kapszót. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Od ponad... Köszönöm, köszönöm. Elnök asszony, az egységes szabadalmi oltalomról már jó néhány éve beszélünk. nagyon bonyolult a regisztrációs rendszer, annyi, olyannyira, hogy szinte haszontalan az európai cégek számára. Fontos, hogy egy modern gazdasághoz megfelelő szabadalmi oltalom jöjjön létre. Enélkül nem tudnak halaszthatjuk tovább a döntést, ezért meg kell találnunk eh, egy egységes szabadalmi oltalmi rendszer létrehozására szükséges konszenzust, ugyanakkor vannak kényes pontok, például a nyelvi kérdés. Eh, fel kell lépnünk a kisebb országok és nyelvek diszkriminációja ellen. Köszönöm. Köszönjük. Pallone kollega kap szót. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan piacon élünk, ahol a társaságoknak globális versennyel kell szembenézniük. A szabadalmak nyelvi reformjának az lenne a célja, hogy a fordítási költségeket csökkentse, különösen ha az ázsiai piacokat megvizsgáljuk. Nem lett volna hatékonyabb, hogyha a szabadalmak nyelvét is egységesítettük volna, egy nyelven lett volna, ez tényleg segítette volna a globális versenyhelyzetet. Jelenleg Európában két jogi rendszer van, két szabályrendszerrel. Nem lett volna jobb, hogyha harmonizáltuk volna két rendszert? És végül a megerősített együttműködés. Ez nem csak, hogy az Európai Unió alapelveit sérti meg, de rosszat tesz a belső piacnak is, hiszen, hiszen fragmentálja és eltorzítja a versenyt a tagállamok között, vagyis bizonyos tagállamok rosszabb helyzetbe kerülnek. Illa. Rio képviselő a következő hozzászóló. Presidente, se... Köszönöm, elnök asszony. Egyrészt dicséretes a Európa azon célja, hogy egységes szabadalmi oltalmat hozzunk létre, évek óta küzdünk ezért, és szükséges ez ahhoz, hogy Európa versenyképes legyen a világ többi részével. Ugyanakkor sajnálatomat szeretném kifejezni, eh, amiatt, hogy Olaszország szempontjából ennyire kedvezőtlen helyzetet teremtünk, pedig hát Olaszország az első naptól fogva Európa, az európai integráció része, Európa bölcsője, és hát ez a három nyelvi eh, rendszer az olasz cégeket eh, hátrányba, verseny hátrányba hozza. Szerintem ezen javítani kellene. Pár hónappal ezelőtt az Európai Bizottsághoz nyújtottam be egy kérdést eh, az olasz nyelv védelmére vonatkozóan. Ugyanakkor ezért tartózkodom kellett, mivel a tagállamok nem fogadták el az egységes oltalmat. Köszönjük, Le Grip úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi megoldások a szabadalmi oltalom területen az Európai Unióban és a tagállamokban nem kielégítőek senki számára. Egy egységes rendszer bevezetése ezért szükségszerű a gazdaság szempontjából elengedhetetlen. Ez a tagállam és az EU egészében érzékelhető. Az új rendszer kell, hogy ösztönözze a kutatást, a fejlesztést, az innovációt. Egy egyszerű, átlátható és egységes rendszerre van szükség. Három nyelves rendszert is említettek, meg egy egynyelves rendszer is felmerült, meg a sok nyelvű rendszer is. Azaz, hogy minden egyes nyelvvel lefordítanák a szabadalmat. A kkv számára fontos volna ez, hiszen nincs megfelelő forrásuk arra, hogy egyénileg vigyék végig a szabadalmi eljárást saját költségükön. Fontos volna, hogy az alvó innovátor, innovációt felébresszük, azokat a kis vállalatokat, amelyek aktívan részt vehetnének ebben. A ipari szakbizottságban gyakran beszélünk arról, hogyan lehet stimulálni, ösztönözni a kis vállalatokat, hogy valóban innovációval éljenek, és le tudják védeni aztán az innováció eredményét. Fontos, hogy az ösztönző erő beinduljon, és az új szabályozás ilyen irányba hasson. És jobban megérőzzük az eddigi eredményeinket is. Köszönjük. Most adom meg Legrip asszonynak a szót. Merci, Madame euh, la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Léna úr jelentésem mellett szavaztam, mivel a megerősített együttműködést mi támogatjuk az Egységes Szabadalmi Oltalom területén. Már 20 éve harcolunk azért, hogy elérjük ezt az eredményt, kézzelfogható eredményt kapjunk az európai vállalkozások számára, nem csak a nagyok, hanem a KKV-k számára is, akik szerették volna, ha megvalósítjuk Hagyjuk ezt az eszközt a versenyképesség területén most, hogy a megerősített együttműködés létrejön. Mi is támogatjuk ezt, hiszen ez egy nagyon erős üzenetet küld innováció szempontjából a vállalatok számára, és 25 tagállam csatlakozott a megerősített együttműködéshez az egységes szabadalmi oltalom területén. Természetesen még vannak nehézségek, de ennek ne, ennél ez egy nagyon jó példa. Grazie, la parola all'onor. Köszönjük. Bilbao eh, képviselő asszony kap szót. Gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Tartózkodtam a szavazásnál, mert úgy gondolom, hogy egyrészt az egységes szabadalmi oltalom létrehozása ilyen módon kudarcot vallana, csak kilenc országért egyet, egyet, ezzel így megfelelő időben nem tudjuk a megfelelő célt ezen az úton elérni. Nem kellően hatékony ez. Meg kell várjuk az Európai Bíróság döntését, a tanács is olyan közös álláspontot kell volna kidolgozzon, mely egy egységes nyelven alapul. A regisztráció módszertanát és a használt nyelveket, használt nyelveket illetően jobb lenne, ha egy nyelven történne a, mindez, a versenyképesség érdekében ez jobb lenne. Most persze, egy, egy fragmentál döntés jött létre, mert nem teljesen világos, és a három nyelves megoldás senkinek sem jó. Nem ez a módja az európai projekt megerősítésének. Köszönjük. Mikolási úr kap ismét szót. Um, ak má európska únia posilniť svoju. köszönöm szépen elnök asszony hogyha jobban együtt akarunk működni, hogyha globális szinten egy, egy, elsők akarok lenni, akkor a kreatív potenciát ki kell használni. Ugyanakkor azonban nagyon sok akadály áll az utunkban az egységes szabadalmi oltalom területén. Így aztán a jogbiztonság is csökken az innovátorok számára. Egy egységes védelem, egységes oltalom a találmányok számára, egy egységes szabadalmi eljárás, egy egységes jogrendszer, ez teremtené meg az átláthatóságot, ez csökkentené a, csök- a költségeket a KKV-k számára, hiszen számukra háromszor magasabbak a költségek, mint az USA-ban az, hogy egységes oltalmat hozzunk létre. Eddig nem voltak sikeresek az ez irányú kísérletek, így aztán úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek most meg kell tenni ezt a lépést. Köszönöm. Grazie. La... Köszönjük. Ugyassa kollega kap szót. Grazie, Presidente. Quando un secolo... Köszönöm, elnök asszony. Egy száz évvel ezelőtt az amerikai telefon ágazat a telefon szabadalmi nem ismert el, nem a nyelvi kérdés volt, hanem egész egyszerűen nem volt pénz arra, hogy egy másik jogrendben is beegyeztessünk egy szabadalmat. Paradox helyzet állt most elő, hiszen az a tény, hogy három nyelven le lehet fogadni egy szabadalmat, olaszul nem, jól mutatja, hogy milyen gyenge az olasz kormány, és hogy mennyire nem tudja az európai szakpolitikákat befolyásolni. Gyenge az olasz kormány, gyenge az olasz politika is, szakpolitika, kutatási és fejlesztési szakpolitika is. Egy decemberben megjelent tanulmány rámutat, hogy Olaszország 4 milliárd eurót adott olyan országoknak, akik hajlandóak befogadni, hajlandók voltak befogadni az olasz kutatókat. Nyilván nem olaszul tudnak dolgozni ezek, a németül, angolul, franciául tudják az olasz újításokat védendő benyújtani. Antinoro képviselőre szó. Köszönöm. Elnök asszony, azért kértem szót, hogy kifejtsem, miért szavaztam ellene ennek a javaslatnak. Az, hogyha egy szabadalmi jogvédelmet hozunk létre egységesen, az nyilvánvalóan előnyöket rejt magában az Európai Uniós gazdaság szempontjából, ám ezek az előnyök sokkal hatalmasabbak lehettek volna, hogyha más eljárást választunk. A megerősített együttműködés sehova sem vezet. A jelenlegi folyamat nem a hosszú távú előnyök felé mutatnak, hanem inkább a 90-es évek felé. Én ezért szavaztam ellene, azért is, mert nem összeegyeztethető ez a javaslat a szerződések 20.2-es pontjával, illetve a 118-as cikk szabadalmakra vonatkozó követelményeivel, valamint negatív hatással vannak a vállalat alapítás és a tőke szabad mozgása követelményeinek. Sokkal elegánsabb megoldás lett volna, és bölcsebb is, ha megvárjuk az Európai Bíróság döntését, melyet március 8-ára ígértek, és ennek a fényében is majd módosítani kell ezt a döntést is. Köszönjük, Szaszóli úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint csak láthatjuk, hogy milyen cselekvés képtelen az olasz kormány, hogy megvédje az olasz vállalatok jogait egy ilyen fontos kérdésben, mint az egységes szabadalmi oltalom. 25 ország, ez nagy többséget jelent a 27-ből, a parlamenti támogatottságban, hiszen az innovatívabb társaságokat támogatja a parlament, és azokat, akik a nemzetközi piacon kereskednek. Ez rossz hír az olasz társaságok számára, nem védik megfelelően őket se Európában, se globális szinten, elképesztő, hogy az európai szinten az olasz jogokat nem védik, aláássák az olasz jelv, nyelv jogait, amely az emberi közös örökség része, és soviniszta nyelvi különböztetést mutat ez az ajánlás. Gyakorlatilag azt ajánlják, hogy csak angolul készüljön el ez az oltalom, amelyet egységesen használnak a világon. Most lehetséges saját nyelvükön benyújtani egységes szabadalmi oltalmat, de bárnyi urat semmi sem kényszerítette arra, hogy még a bírósági döntés előtt megszavaztassa ezt az ajánlást, pedig a bíróság csak március első hetében dönt, amely a nemzeti nyelvek használatát érinti majd. Hiszen az Európai Szabadalmi Bíróság előtt is lehetne használni a nemzeti nyelveket. Ha ezt nem lehet megtenni, akkor magának a bíróságnak a legitimitása is megkérdőjeleződik. Ezért mi az olasz kormány tartoz, az orosz demokraták tartózkodtak. Kelly képviselője a szó. Eh, eh, ez a javaslat nem tökéletes, ez nyilvánvaló, és lehet, hogy majd a későbbiekben finomítani kell az Európai Bíróság döntésének fényében néhány héten belül. Ennek ellenére úgy gondolom, jó irányba tett lépés. Ezért támogattam, rászavaztam. Több 7 órás, több órás meghallgatáson vettem az Európai Parlamentben az innováció tárgyában, a General Electric pedig felmérést készített az Európai Unióban, mi szerint a legtöbben úgy hiszik, hogy csak az innováció révén tudunk a recesszióból kilépni. Ez új fejlesztéseket, új termékeket jelent. Ezeket le kell védeni, és minél egyszerűbb ez a módszer, annál jobb. Igyekeztünk az Európai Unió szerte egy olyan egy rendszert felállítani, amely lehető legegyszerűbb és a legköltséghatékonyabb, úgy, mint az Egyesült Államokban működő rendszer. Ettől még messze vagyunk, ám legalábbis megpróbáltunk erre moccanni. Ezért támogattam a mai javaslatot. Köszönöm. Grácz. Köszönjük, Kelly úr. Kleisz úr kap szót. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden. Köszönöm szépen. Én tartozkodtam a léne jelentése kapcsolatban, nem azért, mert ellenzem az egységes szabadalmi oltalmat, sőt, pont ellenkezőleg. Flandriában mindig is támogattuk ezt az elképzelést, és szeretnénk, ha ez megvalósulna, figyelembe véve, hogy milyen buktatókkal teli a mai eljárás. Természetesen erre szükség van. A probléma azonban az, hogy a nyelvi kérdés nem egyértelmű, meg kell várnunk, hogy a bizottságnak a javaslata az angol, francia és német nyelvek kizárólagos használatára milyen, hogy néz majd ki, és mi hollandú benyújtottunk egy kéremet. Parola. Köszönjük. A következő a beletjelentés magyarázata, ami az élmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségével foglalkozik. Elsőként Mikolási úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogalkotás, illetve a vonatkozó szabályok biztonságot bizonyal jobb átláthatóságot hoznak majd a radioaktív szennyező anyagokra vonatkozó szabályozásban. A jogi alapot is azonban meg kell vizsgáljuk, hiszen ebben a parlament új jogosítványa is kell, hogy tükröződjenek, az egészségvédelem, a közegészségügy védelmében szerzett új jogosítványok kell, hogy kidomborodjanak, Szerintem a 168-as cikk lenne a legjobb jogalap a közegészség védelme tekintetében, meghatározva ezt a jogalapot, meghatározva a legnagyobb szennyezési színvonalakat az élelmiszerekben. Grazie. Köszönöm. Ugyesz kollega kap szót. La ringrazio, Presidente Angelilli. Köszönöm. Elnök asszony, ismételten a lehetőséget. Osztom a benyújtott módosító javaslatok többségét, bár csak a korábbi jogszabályokat kodifikáljuk a radioaktív határértékek tekintetében, az élelmiszerek és a takarmányokra vonatkozó radioaktivitási határértékek tekintetében. Ugyanakkor szerintem elfelejtjük azt a tényt, hogy élelmiszerekről van szó, és ez helyes is, hogy az élelmiszerekre vonatkozó ilyen szabályokat bevezetünk, de a, a nukleáris hulladékról eközben elfeledkezünk, pedig hát ez is igen komoly problémát jelent, és egészségkárosító hatást jelenthet, ezért oda kell figyelnünk erre is. Ami pedig az érdemi tartalmat illeti jelentésnek többet is tehetnénk, a kockázati tényezőkkel kapcsolatos tájékoztatást kötelezővé kellene tenni, és tilthatnánk a, azt is, hogy e, ez alól senki sem maradhasson ki. Zsibur? Prezidente, regulácie prawne dotyczące... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jogszabályok amely a az élelmiszerek radioaktív szennyezettségéről szólnak, még a Csernobili katasztrófára nyúlnak vissza. Ez mutatja, hogy ez milyen jelentőségű volt a közlekedésügy számára. A Lisszaboni szerződés előírja ezeknek a jogszabályoknak a felülvizsgálatát. A parlament a 168-as cikket említi a Lisszaboni szerződés 168 cikkét, míg a bizottság az Euratom szerződésre hivatkozik. Meg kell védenünk a fogyasztóinkat, de ugyanakkor a gazdáinkat is. A gazdákat kompenzálni kell az anyagi veszteségekért lehetséges veszélyekről a radioaktivitással kapcsolatban kaptunk egy listát. Kérem, vegyék figyelembe, hogy élelmiszereket az egész világról importálunk, ahol a közegészségügyi normák, így a radioaktív szennyezettség elleni védelmet is tiszteletben kellene tartani. Köszönöm. Grazie, la Köszönjük. Antoniozzi úr kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Három rendelet kodifikációra van szó, amelyet 87 eh, és 90 között fogadtunk el, annak érdekében, hogy vészhelyzetben a radioaktivitás korlátokat, határértekeket fogadjunk el. Az utólag próbáljuk a tanács ezen jogát valahogy jogilag biztosítani. A tanács azon jogát tehát, hogy vész helyzetben ilyen intézkedéseket hozzon a bizottság, az Európai Bizottság javaslatára. Egyet értek az előadóval. A Lisszaboni szerződés értelmében fontos átgondolni, hogy ezen cikkek alapján a végrehajtási kompetenciákat a tanács hogyan kaphatja meg, hiszen ezeket valahol ilyen módon korlátozni szükségeltetik, ugyanakkor a polgárok szempontjából az fontos, hogy egy atom baleset esetében minél hamarabb meghozzák a szükséges védőintézkedéseket, és az Európai Bizottság felügyelhesse ezeket. Köszönjük! Ezzel lezárom a szavazatmagyarázatnak vége, és lezárom az ülést, három órakor folytatjuk.